Négyen még nem szavaztak. Akkor öten? Tehát most még csak ellenőrzünk. Még mindig vannak ketten, akik nem szavaztak. Te, Kaiser asszony, itt van a kártyája? Jó, akkor de Kaiser asszonyjal együtt már rendben vagyunk. Itt van a kártyája? Vagy nincsen? Akkor most már csak egy ember van, aki nem szavazott. Akkor lezárom a szavazást, mondja az elnök úr. Akkor az első szavazásunk a 2012. évi mentesítés az EU általános költségvetés Európai Bizottság. And, uh, this is... Ez Ferenc által, Görenc úr által jelentés, keményen dolgozott a minden bizonyal. Egyes módosító. Hatos bekezdés. Mellette ellene tartózkodók. Elektronikus szavazással ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Szerintem egy hangú. Egy szavazatomban hiányzik. Valakinek nem működik a gépe. Akárhogy is, egyhangú a döntés. Elfogadtuk. Az egész módosított véleményről szavazunk mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Elektronikusan ellenőrizzük ennek a szavazásnak az eredményét, és megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyhangulag. Elfogadtuk. Gratulálok Görenc úrnak. A második szavazásunk a szintén Görenc úr tollából származik. 8-9-10. Európai Felelős Alap végrehajtása 2012-es pénzügyi évben a címe. Nem volt módosító, így csak a véleményről egészében szavazunk, mellette, ellene, tartózkodók, szeretném ezt is elektronikus úton ellenőrizni. Megnyitom a szavazást, kérem, voksoljanak. Lezárom. Egyhangulag elfogadtuk. Gratulálok ismét Gerenc úrnak. Következő jelentésünk, melyről szavazni fogunk, saját jelentésem. A szerzői jogok szerepe a szegénység felszámolásában és a fejlődés elemezításában a fejlődő országokban. Először 34-es módosítóról szavazzunk. Nem, a kompromisszumról, bocsánat. Aladár kompromisszum mellette. Kérem, tegye fel a kezét. Kérem fel a, magasra a kezét mindenki, aki mellette szavaz. Csináljuk elektronikusan, géppel. Nehéz volt összeszámolni ezeket, szavazzunk géppel. Megvan a kártyája? Csak nyugodtam. Szavazunk szóval most már. Megnyitom a szavazást. The vote is Lezárom. Kényelmes többség. Ön mellette szavaz? Akkor átment. Harminchatos módosító. Mellette? ellene. Átment. Tartózkodok, bocsánat. Elfogadtuk. 37-es mellette ellene Ellenőrizzük géppel. What is open? Nyitom a szavazást. Lezárom. Mellette szavazott, akkor elfogadtuk ez esetben. Harmincnyolc új, aki mellette szavaz, tegye fel a kezét ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 39 egy új módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes bekezdés 40-es módosító mellette, ellene, ezt nézzük meg éppen. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Egyben egy. Mellette. Ellenem. Tartózkodók? Szerintem névők meg géppel lesz most. Megnyitom a szavazást. Everyone voted? Mindenki leadta. Lezárom. Elvetettük. Negyvenkettes módosító. 42. Lehet blogban szavazni? Nem. Nem. 42-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 43. Mellette. Ellene. Nézzük meg éppen. Megnyitom. Everyone voted? Kérem, hagyják le, lezárom. Elfogadtuk. 44-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 45. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 46. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 47. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ötös. Mellette. Ellene? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Szóbeli hármas. Hármas számú szóbeli. A hátoldalon látszik a szöveg. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 49-es módosító. Mellette, ellene, nézzük meg géppel. Nyitva a szavazás, lezárom, elvetve. 50-es módosító, mellette, ellene, Tartózkodók. Szerintem elvetettük, de nézzük meg géppel. Megnyitom. Lezárom. Lezárom a szavazást. Ön is szavazott, mint atya? Akkor elfogadtuk, ha plusz kettő mellette szavazott. 51-es módosító. Megnyitom. géppel szavazunk. Ha már úgy mondtam, hogy megnyitom, eh, megnyitom. Kérem mindenki szavazzon, Lezárom. Elvetettük. 52-es mutsi mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 53. Mellette. Ellene. Atyavilág, nézzük meg éppen. Megnyitom. Lezárom. Ön, a két hölgy mit csinál? Kézzel szavaz? Mind a ketten? Mellette még hozzá. Elvetettük, ettől függetlenül. 54 részenként szavazunk az ICR kérésére. Első rész a szövegmódosítással. Tehát mellette ellene. Ezt is képen meg kell nézzük, bocsánat, megnyitom a szavazást. What is closed? Lezárom. Elfogadtuk a 44-es. Második rész. Megnyitom a szavazást. Nem, bocsánat. Ki szavaz most akkor? Mellette? Ellene? Tartózkodok. Nézzük meg géppel ezt is. Megnyitom. Lezárom. Mindenki leadta. Elvetettük. 55-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. négyes szóbeli módosító, megtalálják a szöveget az anyagban, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A női bizottság hatos okafogyottá vált, részenkénti szavazás az ICR kérésére, első rész, mellette, ellene, tartózkodók, megnézzük géppel. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Géppel megnézzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Béla kompromisszum. Pongász úré. Mellette? Ellenem? Tartózkodok. Elfogadtuk. 59-es módosító. Mellette? ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 61-es. Mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk. 62. Mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk. 63. Mellette. Ellenem tartózkodók, elfogadtuk. Hatos bekezdés, eredeti szöveg. Mellette. Ellene. Géppel megnézzük. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Kérem, szavazzon mindenki, lezárom. Elfogadtuk. 64-es módosító. Mellette. Ellenem. Tartózkodók. Géppel megnézzük. Mindenki látta? Lezárom. Elfogadtuk. C. Nem. Cecília, kompromisszum. Mindenki, aki mellette tegye fel a kezét. Ellene. Hát, te jó géppel meg kell nézzük, elnőrizzük. Csak a szocialisták nem. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Menjünk tovább. 68 mellette. ellene Tartózkor elfogadtuk. 69 mellette ellene tartózkodunk, elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 71 mellette mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 72 részenként. Első rész. Mellette. Ellene. Géppel nézzük meg. Megnyitom. Voksoltak. Lezárom. Elfogadtuk második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 73. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 74 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hetven hat mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 78. Jó, jó helyen? Nem, 77. 77 mellette. Ellene. Tartózkodok. Géppel. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 78 mellette ellene, tartózkodók, nem, nem látom, nem látom, Át géppel ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Amendment FM 79 79-es módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 77 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk a hetest. Ötös szóbeli, zöldektől. Ötös. Mellette. Ellene tartózkodók. Géppel. Megnyitom. All voted. Vote is close? Mindenki leadta, lezárom. Elvetettük. A nyolcas nőjogi bizottságéről szavaznunk kell. Mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 80-as következik mellette, ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük. Szavazás, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 81-es jön. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. D. Kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 84-es részenkénti szavazás, 1-es rész. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 85-ös mellette. Ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítottuk. 86-os, mellette. Ellene. Tartózkodás, Elfogadtuk. 16-os bekezdés. Mellette. Ellene. Ellenőrizzük. A szavazás megnyitom, 16-os bekezdéssel szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. 87-es módosító jön mégpedig részenkénti szavazása Első rész. Néppárt kérte, mellette ki van. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész jön. Mellette. Ellene. Ezt ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. Részenkénti szavazás, FEM 10, első rész. Első rész tehát, mellette ki van? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Mellette? ellene, tartózkodás, szerintem elutasítottuk, de ezt ellenőrizzük. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 88 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 89. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 90-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Tehát a 90-esről megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Fem kettő jön, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Fem három mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes szóbeli. A zöldek részéről mellette. Ellene. Ellenőrizzük szerintem. Tehát a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom elutasítottuk. Tehát a FEM 4-esről szavazunk, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. FEM 9, mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Rendben van, tehát blogban szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. E kompromisszum jön, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös jön, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene Ezt muszáj lesz ellenőrizni, a szavazás. megnyitom, 17-esről szavazunk. Lezárom. Mindenki szavazott? Kész? Akkor lezárom. Elutasítottuk. F kompromisszum mellette. Ellene. Szerintem ezt elfogadtuk, ellenőrizzük. Akkor ellenőrizzük a biztonság kedvéért a szavazást, megnyitom. Lezárom. Rendben, akkor ezt elfogadtuk. 20-as jön. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszonkettes mellette ellene. Tartózkodás? Szerintem ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egy szavazat különbséggel. 23 as Mellette. Ellene. tartózkodás, elfogadtuk. 24, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, bocsánat, a FEMD kimaradt, úgyhogy akkor arról szavazunk, tehát FEMD mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most jön a 25-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Fem C, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 800 szóbeli, mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. 800 szóbeliről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Egy szavazat még hiányzik, akkor most már lezárom. Elfogadtuk. Huszonhatos módosító jön. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Szavazunk blogban. Akkor szavazunk blogban 27-estől a 33-asig. Szavazhatunk blogban A 32-ig mondják. Tehát 32-ig, jó? Blokkban. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 33. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Jelentéstervezetről szavazunk, annak módosított formájában. Mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Igen, mindenki szavazott, ez nagyszerű. Akkor lezárom. Elfogadtuk. Már aggódtam. És most az állásfoglalás indítványról. Ezt is elektronikusan csináljuk, illetve ellenőrizzük. Először kézzel, ki van mellette, ki van ellene, elektronikus. Megnyitom a szavazást. Lezárom, és ezt is elfogadtuk. Köszönjük szépen! Az utolsó szavazásunk ma Sargentini asszony jelentésére vonatkozik, mégpedig a kitermelő ipar szerepe a fejlesztésben. 25-ös módosító mellette ellene. Elfogadtok. Próbáljuk meg blogban? Huszonhatos mellette. Ellene. Jó, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Hm nem fogadtuk el. 27-es mellette ellene elfogadtuk. 8-as szóbeli mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szocialisták részenkénti szavazást kértek a következő módosítóról. Tehát 28-as első rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Szerintem nem fogadtuk el, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Hármas rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Szerintem nem fogadtuk el, de hát ha ragaszkodnak hozzá, akkor ellenőrizzük, vagy mégsem. Jó, jó, jó, rendben. Ellenőrizzük. Megnyitom tehát akkor a szavazást. Sikerült mindenkinek adni a szavazatát? Lezárom a szavazást. Slám nem fogadtuk el. 29-es rögzünk tovább mellette. Ellenet. nem fogadtuk el. Szerintem. Valóban. 30-as. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 31-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító néppertől érkezett mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Kettes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 39-es, főn a holtal érkezett mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette ellene Szerintem elfogadtuk, de biztonság kedvéért ellenőrizzük. Mindenkinek sikerült lenni a szavazatát? Akkor lezárom a szavazást. Bocsánat, valami nem működött a szavazógépen, próbáljuk meg még egyszer. Tehát a 40-esről szavazunk. Elfogadtuk. 41-es mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadó. 43-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És már tudom, egy szavazat különbséggel elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodik. Szerintem egy szavazaton múlik, de elfogadtuk. Tízes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Igen, tovább ugrunk 47-es, két részben szavazunk első rész mellette. Ellene. Nem fogadtuk el. Második rész. Második rész. Ja igen, a második rész így értelmét veszti, mert az első részt nem fogadtuk el. Hármas szóbeli módosító mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette. Ellene. Jó, ellenőrizzük elektronikusan, megnézzük akkor tehát. Sikerül nekinek adni a szavazatát? Akkor lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 50-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette, mellene, tartózkodik, elfogadtuk. 52-est vissza vontuk. 24-es bekezdés, két részengeti szavazás első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó, rendben. Ellenőrizzük elektronikusan. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-9 arányban. Második rész mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 53-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 54-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőriznünk kell. Sajnos az emberek, kollégák nem emelik a kezüket megfelelően. Megnyitom a szavazást tehát. szavazást. Egy szavazat különbséggel elvetettük. 55-ös mellette. Négyes szóbeli módosító. mellette, ellene. Sajnos ellenőriznünk kell ezt elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50 hatos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene. Tartózkodik, hát sajnos ezt is elektronikusan ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást nem fogadtuk el, egy szavazat különbséggel 59-es mellette ellene. Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk. 61-es mellette ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. 62-es mellette. Ellene. Sajnos ezt is ellenőriznünk kell elektronikusan. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Jó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 64 fall, 65. Those in favor. 64-es értelmét veszi 65-ös mellette, ellene. Na hát ezt is ellenőrzik elektronikusan. What is closed? Uh, rejected by one vote. <laughs> Amendment, where are we? Compromise three. Compromise three. Tartunk hármas kompromisszum mellette. Ellene. Szerintem nem fogadtuk ellenőrizzük elektronikusan, miért is ne, ha már egyszer lendületben vagyunk, megnyitom a szavazást. Nem fogadtuk el. 66-ossal folytatjuk. 66. Mellette. Ellene. Ezt is ellenőriznünk kell, sajnos megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. nem fogadtuk el. Blokkban tudunk szavazni? 74-ig mondjuk? Megpróbáljuk a 74-ig? 67-től 74-ig próbáljuk meg. Mellette. Kellene. nem fogadtuk el. És akkor az ötös szobeli módosítóval folytatjuk. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77-esre úrunk mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. hivatkozások és preambulum bekezdések együtt az egyes kompromisszumig, tehát az egyes módosítótól az egyes kompromisszumig blogban mellette. Mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os szobbeli mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es szobeli módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 12-es mellette ellene. Aha, hát akkor elnézzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. sikerült mindenkinek leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy egy szavazat különbséggel elvetettük 13-as mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette. Ellene Teljesen vegyesek a visszajelzések. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy szavazat különbséggel elvetettük. 15-össel folytatjuk. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Ó, hát kollégák, kérem. Jó, jó, jó, akkor elfogadtuk. 16-os, kérem emeljék a kezüket. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk 17-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, mellene, tartózkodik, elfogadtuk. Kilences szóbeli módosító mellette, mellene, tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene Hát ellenőrizni kell, nincs mese. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy szavazat különbséggel elfogadtuk. 23-as mellette. Ellene. Let's go ahead and do an electronic check. Or elektronikusan ellenőrizzük. Everyone voted? Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát? 16 hét arányban elfogadtuk. 24-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az így módosított jelentés egészről szavazunk, először kézzeltartással. Mindenki mellette jó elektronikusan is. Megnyitom a szavazást. Majd lezárom a szavazást. Meggyőző többséggel vastaps. Gratulálunk Szárpentini asszonynak. Köszönöm az együttműködésüket. Hát ez is jobb elfoglaltság ma délután, mint azt nézni, hogy hogy szárad a falon a festék. Ladies and gentlemen, shall we read? Hölgyeim és uraim! Kezdjük újra, játsszuk újra. Érdekes eszmecsere tanulj lehettünk. On a subject that, uh... Egy olyan témában, amely legalábbis emlékeim szerint sosem került napirendre ebben a szakbizottságban. A téma nem más, mint a humanitárius segítségnyújtás a fegyveres, nem állami szereplőkkel szemben ö, kapcsolatban a gyermekvédelem tekintetében. Sargentini mondja, nagyon hálás vagyok, hogy magára vállalta e témát, és úttörőként vezeti azt a szakpolitikai váltást, amely rendkívül fontos az Európai Unió számára. Sargentini asszony, ragadja magához a szót. Köszönöm, elnök úr. Holnap lesz az ENSZ nemzetközi napja a gyermekkatonák felhasználása ellen. Ez az ajánlás az Európai Parlament részéről a tanácsnak címezve éppen erről a nemzetközi napról emlékezik meg. A zöldek javaslata a szakbizottságunknak az, hogy legyen ilyen értelmű EP ajánlás, amely foglalkozik a gyermekek szerepével a fegyveres konfliktusokban, különösen a nem állami fegyveres szereplők által bevetett gyermekekről. Például a Lord's Resistance Army nevű afrikai gerilla szervezet, vagy mint futárok, kémek, katonákként való felhasználása, akár szexuális szolgáltásokra való felhasználása a gyermekeknek. Hogyan lehet fellépni az állami és nem állami fegyveres szereplőkkel szemben, és arra venni rá őket, hogy egy etikai egyezményt írjanak alá, arra vonatkozóan, hogy nem használnak föl gyermekeket fegyveres konfliktusok során. Ahogy én látom, olyan téma ez, melyet egy konkrét szervezet, nevezetesen a Genfi Jenny felhívás, a Geneva Call nevű szervezet vállalt magára, a Genfi Kanton szervezésében Svájcban, és az ENSZ nagyban támogatja ezt a kezdeményezést, mely arra törekszik, hogy a fegyveres nem állami szereplőket az ültesse a gyermekek szerepét ö, megvitatandó nagyon fontos volna, ha a miniszterek tanácsa, meg a Eston fő, fő tiszt, képviselőasszony is felvállalná ezt a folyamatot, és egy szélesebb körül megállapodás születne arról, hogy betiltjuk, betiltják a gyermekekre rót szerepetket a fegyveres konfliktusokban. Erről van a szó dióhéjban, elnök úr. Köszönöm, Sargentini asszony. Most képviselőtársamát illeti majd a szó. Elsőként Cortez Lastra úr, köszönöm szépen Norbert Nassauernek a képviseletében beszélek most. Gyakorlatilag a frakciónk álláspontját is tükrözi ez a téma és szeretném kiemelni azokat a kezdeményezéseket, amelyeket a jelentésben felvetett a jelentés szerzője a fegyveres konfliktusokban résztvevő gyermekekről, illetve a külön képviselőről, az ENSZ külön képviselőjéről, aki a gyermekek, fegyveres konfliktusban használt gyermekek képviseletével foglalkozik a civil szervezeteknek jelentős szerepe van a gyermekek védelmében, és természetesen figyelembe kell venni azt a szempontot, hogy elfogadtassuk annak tilalmát, hogy a 18 év alatti gyermekeket katonaként toborozzanak. Szargentini asszony jelentéséhez néhány módosítót fogunk beterjeszteni, de alapvetően egyetértünk annak irányvonalával. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Szeretne még valaki hozzászólni? Maria Lenz. Köszönöm szépen, Maria Lenz vagyok, az Európai Bizottság DG ECO főigazgatóságában dolgozom. Támogatjuk ezt az ajánlást. A fegyveres konfliktusok jelentős kihívást jelentenek a nemzetközi humanitárius jog szempontjából. A gyermekek a legsebezhetőbb áldozatai a fegyveres konfliktusoknak. A DJ-kon jelentős tevékenységet végzett a humanitárius nemzetközi jogszabályok kiterjesztésében. Jelen pillanatban is két projektet támogatunk a nemzetközi humanitárius jog terjesztésére vonatkozóan. Az egyiket a Vörös Keresztel, a másik pedig a Genfi szervezettel való együttműködésben. Szeretnénk megerősíteni az, azokat a fegyveres nem állami szereplőkkel való szembenézést, ami a gyerekek alkalmazására vonatkozik. Valamennyi projektet támogatunk a nem állami szereplők tekintetében, ami a szudáni konfliktust illeti például, és egy másik projektet is támogattunk a Geneva Call szervezettel való együttműködésben. Képzési modulokat használtunk például Tájföldön, Kolumbiában, és Palesztinában, Szomáliában is jelentős tevékenységet folytattunk. A költségvetést a 12%-át 12%-os költségvetéssel kapcsolatban igaz. Ugyanebben az évben a DG ECO 144 milliót fordított az UNICEF-es projektekre. Azonban a teljes összeg, ami a finanszírozást jelenti, jelentősen magasabb, ugyanis egyéb csoportok mellett a gyermekekkel is foglalkozik. Thank, thank you very much indeed. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretném Sargentini asszonyt felkérni, hogy zárja le ezt a vitát záró megjegyzéseivel. Nagyon röviden fogok szólni, mondja képviselőasszony, ha valaki jelentős előrelépést lát a javaslatra, nem feltétlenül korrekcióra gondolok, hanem inkább javításra. Ennek a határideje holnap délután 5 óra. Ez azért van, mert egy ajánlással foglalkozunk most, és ott pedig mások a munkamódszerek. Azt hiszem, hogy ezzel az ajánlással az Európai Parlament valóban megfelelő módon tiszteli, illetve fejezi ki tiszteletét az ENSZ világnappal kapcsolatban, amelyet holnap tartunk. Tehát a gyermekek, gyermekkatonák vonatkozó megemlékezésre gondolok itt. És nagyon szeretném, hogyha Katrin Ashton asszony segítene abban, hogy a nem állami szereplőkkel való kapcsolatot megerősítsük. Köszönöm, mondja a Veronique de Kaiser, csak nagyon röviden. Sargentini kolléginának annyit szeretnék mondani, hogy a külügyi szakbizottságban megszavaztunk egy jelentést a kínzással kapcsolatban, amely elsősorban a gyermekek kínzására koncentrált. és a kizáson kívül általában a megalázó bánásmód, és így tovább, és így tovább is szerepel itt. Ebben szerepel hangsúlyozottan a gyerek harcosok kérdése, de ez nem baj, sőt, jó, hogy a két jelentés egymást erősíti, csak figyelmébe ajánlom az AFET jelentés ajánlásait, amely nemzetközi szervezetek figyelmébe ajánlja ezt a problémát, hogy ezt a kérdést, ezt szerettem volna csak megelmíteni. Um, thank you very much. Köszönjük szépen ezt Veronik de Kaisernek. Valóban kulcsfontosságú információt osztott meg velünk. És most mi is jön, nézzük csak. Formálisan is be kell jelentenem ezen a ponton, hogy a módosító indítványok benyújtásának a határideje február 12-e délután 5 óra, és március 30-án szavazunk majd. Köszönöm. Most pedig úgy más hátra, mint előre, a 19. napi rendi pontra, ami szintén roppant érdekfeszítőnek ígérkezik, Um, I like to, dear colleagues, welcome... Nagyra becsült kollégák! Uh, üdvözölném a könyvtárak határok nélkül szervezett képviselőjét, mégis. Humanitarian assistance in over 20 countries worldwide. Világszerte 20 országban aktívak, biztos vagyok benne, hogy ez az eszmecsere hozzájárulhat ahhoz, hogy a parlamenti képviselők is támogassák az sért kampány sürgősségét. Ez humanitárius szakértők, írók, Nobel-díjasok sorakoztak fel a, az ügy mögött. Parancsoljon, megadom neki ott vendégünknek a szót. Merci, Monsieur le Président, merci, Mesdames et Messieurs les députés. Szöröm, elnök úr, tisztelt képviselők! A könyvtárok határok nélkül Patrick Wein, francia történész hozta létre 2007-ben civil szervezetként. Sajnos módon ő személyesen nem tud jelenni elnézést, és kér rajtam keresztül. A könyvtárok határok nélkül munkájában az elejétől kezdve részt veszek, főigazgatója is váltam ennek. Röviden, általánosságban felvázolom, hogy eh, mit is min is dolgozik a könyvtárak határok nélkül, egy-két konkrét példát is felvillantva. Eh, Haitiban voltam francia eh, nagykövet, ahol először volt aktív a szervezet. 20 millió könyvet vitt a szervezet Haitira. Franciaországban is gondolom jó néhány más országban is, amikor könyveket adunk a harmadik legországainak, vagy a fejlődő országoknak, akkor gyakran, amikor megérkeznek ezek a könyvek, akkor semmiféle struktúra nincs, ami fogadja őket, kiosztja őket, és alapvetően nem túl hatékony, mivel nem felel meg az emberek érdeklődésének. A könyvtárak, határok nélkül. Előzetesen felveszi a, szakértőken keresztül kapcsolatot a cél személyekkel fogalmazhatok így, és felméri az igényeket, az érdeklődést felméri. A nagy könyvtárak, francia könyvtárak és kiadókkal felvettük kapcsolatot. 300 ezer könyv érhető el, van amelyik ingyen, van amelyik alacsony, kedvezményes áron, és valóban megpróbáljuk ezt intelligensebben, célzottabban kezelni, mint bármelyik hasonló kezdeményezés korábban. Kiterjesztettük a tevékenységünket, például a könyvtárosok képzésére is, illetve a könyvtárok kezelésére is. Haiti-ban 2010 elején mindannyian emlékszünk a földrengésre, borzasztó eseményekre, és mivel már jelen volt a könyvtárak határok nélkül, a, úgy döntött, hogy megpróbál a saját eszközével segíteni a, a, a fiatalokon. ilyen mini kultúr központokat, művelődési központokat próbáltunk létrehozni, kevés pénzzel nagyon hatékonyan nagy eredményt próbáltunk elérni, rengeteg haiti gyereket sikerült a tanulás útjára visszavezetnünk ezáltal. A könyvtárak határok nélkül tapasztalatai azt mutatják, hogy sokkal gazdagabb a tevékenységi körünk, mint eleinte egy kulturális fejlesztési szervezet, helyett inkább egy civil eh, szervezet, amely kulturális és gazdasági általános célokat is ellát. A legveszélyeztetettebb, a legnélkülözőbb, legszegényebb eh, társadalmi rétegeket célozzuk meg, annak érdekében, hogy a kulturális információval ellássuk őket, segítsük az oktatásukat, nevelésüket, tanulásukat, és ezáltal eh, nem csak az oktatási célok elérését segítjük, hanem például az egészségügyi felvilágosítással is nagyon sokat tehetünk. A könyvtár fogalmát is újra gondoltuk, ahogy egyre szélesebb körű tevékenységet folytattunk. A legszegényebb országokban nem csak könyveket nyújtunk, hanem például az írás tudatlanság elleni harcban is nagyon sokat segítünk, digitális tartalmat biztosítunk, és olyan pedagógiai eszközöket is elérhetővé teszünk, amelyek mondjuk a franciául nem álltak volna eredetileg, rendelkezésre, vagy a helyi nyelven. Éppen ezért konkrét tartalmakat biztosítunk a frankofon világ számára. Ezek az eszközök nem csak a tanárokat, diákokat, kutatókat segítik, mint ahogy azt gyakran képzelni gondolná az ember, hanem orvosokat, jogászokat, az üzletembereket, azokban az országokban, ahol például az internetes hozzáférés problémás számára, az online-offline szakadékot is áthidaljuk. Például, ha valakinek valamit le kell töltenie, akkor nem kell ezért elmennie a fővárosban. Nekünk hozzáférhető modern eszközeink vannak, amivel segíthetjük ezeket a, mm, az országot, ezeket az embereket. A modern technológiával kibővített könyvtári szolgáltatásokat még tovább gondoltuk. Alapvetően ez egy tudás központ, amit mi kigondoltunk, ahol a, a kritikus gondolkodás, a demokrácia e, magvait is elhinthetjük, e, és például Szíriában vagy Haitiban e, humanitárius segényújtásban is részt vettünk, úgy érezzük ugyanis, hogy a könyvtár az egy biztonságos hely, egy csendes hely, ahol lehet gondolkodni, lehet tárgyalni, ahol az emberek, ahova az emberek szívesen jönnek, otthon érzik magukat az iskolai egyetemi egyéb könyvtárakkal együttműködve látjuk el a munkánkat. Vannak mobil könyvtáraink is, mozgatható könyvtáraink, hogyha sürgősen könyv re lenne szükségük valahol, mondjuk a fővárostól távol az embereknek. A digitális elszigeteltség ellen is harcolunk, elviszük az emberekhez az internetet, illetve az annak tartalmát, ahol erre igény mutatkozik. A szervezetünk közvetlenül részt vesz az érintett országok gazdasági fejlődésben, például azáltal, hogy a, a helyi könyvtárak létrehozását segítjük, támogatjuk. Minden létező eszközzel megpróbáljuk eh, megcélozni, elérni az írás tudó nagy eh, közönséget. Segítjük a helyi könyvtárak beszerzését, beszerzési politikáját, és természetesen pénzügyi, gazdasági, eh, humanitárius programokkal próbáljuk előmozdítani a kulturális ipar fejlődését ezekben az országokban. Egyes országokban nagyon komoly sikereket eh, értünk el, mikrovállalkozások, kulturális mikrovállalkozások eh, gombamódra szaporodnak, amit óriási sikerként eh, könyvelhetünk el. Még egyszer mondom, 2007-ben jött létre ez a szervezet, 28 alkalmazottunk van, 300 önkéntesre dolgozunk, másfél millió eurós költségvetésünk van, és számtalan civil és állami szervezettel állunk kapcsolatban. A könyvtárak határok nélkül Kanada, Svájc, Amerika mellett ezekben az országokban van négy helyi szervezetünk, amelyek könyveket és támogatásokat gyűjtenek és ahol csak lehet megpróbálunk egyrészt a rövidtávú sürgős esetekre humanitárius programjainkkal is reagálni, illetve hosszú távú stratégiát hol hajtunk végre. Jó napot kívánok, köszönöm szépen én is a meghívást és a lehetőséget, ahogy Krisztián Kannel az imént mondotta, és amikor novemberben a nemzetközi konferencián találkoztunk Éve Zsolival, akkor merült fel az ötlet, hogy ellátogassunk önökhez. Egy új programot kezdtünk, amely a írás, olvasás, a kultúra és a humanitárius segélynyújtás céljait ötvezi. Krisztián jól elmagyarázta, hogy mi nem a sürgős, rövidtávú célokra koncentrálunk, hanem elsősorban hosszú távú céljaink vannak, de hát ha már ott voltunk helyben Haitin, akkor nem volt más azt, és mi is részt vegyünk a helyreállításban, a segítségnyújtásban, és ilyen mini könyvtárakat állítottunk fel, ahol nem csak könyvek voltak, hanem ahova jöhettek a fiatalok, a, a, a felnőttek olvasni, információhoz hozzáférni, egy kicsit lepihenni és nyugalomban gondolkodni. De hát olyan hely volt, a, a, a béke szigete volt minden ilyen mobil könyvtár, ahol az emberek nyugodtan, biztonságban érezhették magukat, safe Space hívják ezt a humanitárius segítségnyújtás politikájában. Jól ismert fogalma ez. Ez különösen fontos, hogy ezt az, ezt az intellektuális dimenziót is megragadjuk, akkor, amikor humanitárius segényütésről van szó, hiszen fél, emberek vagyunk, tudunk írni, olvasni, kommunikálni, ez nagyon fontos, és nagyon fontos ez főként akkor, amikor katasztrófa helyzetben dehumanizálódik az ember, ilyenkor nagyon sokat segíthet az ilyen segítségnyújtás, ez a tapasztalatunk. Ezért egy nemzetközi kampányba kezdtünk, ennek eh, a címe az, hogy az olvasásért kampány sürgőssége, ebben a kamp kampányban feltettük a kérdést, hogy hogyan lehetne kiterjeszteni kezdeményezőnket. Philip Stark designer, tervező is ingyen csatlakozott hozzánk, például tervezett egy mobil könyvtárt. láthatják ezen a képen is hogy hogyan lehet két ilyen dobozban elrejteni egy teljes mobil könyvtárt, könyvekkel, elektronikus olvasókkal, e-readerekkel, egy mini mozi is belefér ebbe, és minden olyan eszköz, amivel kreatívan lehet egy ekkora kis helyen ilyen kevés eszközzel valamit tenni. Itt láthatják ezen a képen, hogy pontosan hogy is néz ez ki. Elképesztően moduláris felépítésű mozgatható mobilkönyvtárról van szó. E, egy, ahogy azt említettem, a normalitás, a béke szigete, ez sokszor roppant fontos az emberek számára. Itt egy-két eh, példa arra, hogy eh, hol vagyunk eh, jelen, hova tervezünk még egy, továbbvinni ezt a mobil könyvtárt. Burundi, Ruanda, majd Libanon és Jordánia ezek a célállomások számunkra. Minden mögött egy kicsit rövidebbre kell fognom, na jó, akkor majd gyorsan beszélek. Tehát mennyibe kerül egy ideas box, ahogy azt mi hívjuk, az ötlet doboz, hiszen ...15 dollárba kerül ez felhasználóként. Azt hiszem, hogy ez elképesztően hatékony eszköznek mondható ez éppen ezért. Eh, hogyha összehasonlítjuk ezt mondjuk a nagy eh, a kőkönyvtárakkal, tehát a hagyományos eh, könyvtárak egy felhasználó eső költségével, akkor ez sokkal-sokkal költséghatékonyabb, és főként ott, ahol az emberek elvesztik a kapcsolatot a valósággal, ahol nincsen hozzáférés az információhoz, ahol kiszakadnak a, a, az információs társadalom szövetéből, óriási traumát élnek meg. Most pont itt tudunk mi segíteni, úgy érezzük, hogy ez a könyvtár light, hogyha hívhatjuk így ezt az ötlet dobozt, ezt a mobilkönyvtárt, ez nagyon sokat segíthet abban, hogy újrainduljon az élet normalitása, és a gazdasági élet is visszatérjen a normális kerékvágásba. Szíria, Jordánia, Libanon, Haiti, Fülöp-szigetek, Közép-Afrika, ezek azok a helyek, ahol, ahol nagyon fontos szerepet szánunk ennek a kezdeményezésnek. Köszönöm. Tíz percünk van már csak, mi a Dél-Afrika volt elnöke vendégünk lesz. Tudom, hogy többen kettek szót. Egy percben kérem. Csak gyorsan. Nagyon köszönöm ezt a tájékoztatást, nem is tudtam arról, hogy ez létezik. Egy kérdésem lenne, valószínűleg ezt is egyébként észben tartották, hogy ebben a világban, a mai világban 85% a látássérülteknek a fejlődő országokban található, ennek tudjuk nagyon jól a hátterét, és eh, valószínűleg a helyzet sokkal súlyosabb Afrikában, mint Európában. Mit gondolnak önök ebben a kezdeményezésben, ami egyébként szerintem nagyszerű, hogyan tudják ezt a problémát kezelni? Válasz. Az elnök úr nem kapcsolta be a mikrofonját, így nem tudjuk őt tolmácsolni, mikrofont kérnénk az elnök úrnak. Veronik de Kaiser asszony. Ez a kezdeményezés szerintem egészen csodálatra méltó. Láttam ezeket a képeket, egyébként a szervezőket jól ismerem, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt jártak, itt járnak nálunk. Amikor Szíriába utaztam, Láttam, hogy az UNICEF is ott volt Damaszkuszban, és az egyik fő probléma Szíriában az az, hogy körülbelül egy millió ember kényszerült elhagyni lakóhelyét, és mintegy három millió gyermek él úgy olyan körülmények között, hogy már évek óta nem járt iskolába. Jordániában, Libanonban, mondjuk, ha ezeket a projekteket megnézzük, ezek a projektek jövőjét, úgy tervezik, hogy Szíriába is eljuttatják ezt a projektet, mondjuk nemzetközi szervezetek segítségével? Ha jól tudom, 19 nemzetközi szervezet tevékenykedik a régióban, hogy az oktatási, kulturális problémákat megoldják Szíriában. Tehát kiterjesztik ezt a, ezt a projektet Szíriára is? Az Ideas Box. Az elnök úr megint nem kapcsolta be a mikrofonját. Köszönöm szépen, elnök úr! úgy gondolom, hogy ez egészen lenyűgöző kezdeményezés, és nagyon örülök, hogy eljöttek hozzánk. Egy kérdés merült fel bennem egyébként. Úgy gondolják, hogy teljesen szükségtelen valamilyen fajta kiválasztási szempontot alkalmazni a könyvek kiválasztásánál, mondjuk vallásos témájú könyveket használnak-e, vagy azt mondják, hogy nincsenek vallásos könyvek egyáltalán. Tehát hogyan cenzúrázzák, hogyan választják ki ezeket a könyveket? Az elnök úr továbbra sem kapcsolta be a mikrofonját, így nem tudjuk őt tolmácsolni. Mikrofont kérünk az elnök úrnak. Thank you very much. Um, it's also... Köszönöm. Új kezdeményezés számomra is, meg kollégáim számára is. Érdekes volt hallani róla. igen, csak egyetértünk olyan kezdeményezésekkel, amelyek vészhelyzetben támogatják a tudást. A Nobel békedíjat tavaly a gyermekek a béke projektekben címmel ítélték oda, és 2012-ben aztán meg megdupláztuk a vonatkozó díjat, pénzdíjat, négy projektre ment ez oktatásra, 28 ezer gyereket érintett ez, akik háborúzónákban éltek 2013-ban, aztán megint megdupláztuk a finanszírozást 4 millió euróra, és 9 plusz projekt kapott kb. támogatást, 80 ezer gyermek látta ennek hasznát. Úgyhogy mm, hát ez is mutatja, hogy mm, valóban érdeklődve várjuk ez, ez ilyen jellegű információt. Köszönöm. Köszönöm. Mielőtt felkérem hozzászólónkat, hogy reflektáljanak, emlékszem arra, az emberi történelemben a legnagyobb mentőakcióját szervezte meg kormány. 300 ezer gyereket mentettek ki, a táborokban építettek iskolákat. És a, a, abban a vásárszagú gyakorlatilag is lehet támogatni támaszkodni, ahol történtek ilyen mentőakciók, a gyerekeket, táborokban ülő gyerekeket oktattak. Köszönöm szépen, halljuk akkor a válaszokat. Nos, igen, a látássérült népesség olyan népesség, amely minket is nagyon foglalkoztat, és együttműködünk velük, együtt dolgozunk velük Haitiben. Például egy hangos könyvekből álló könyvtárat hoztunk létre a látássérültek számára. Haiti írókkal, művészekkel dolgozunk együtt annak érdekében, hogy kreol és angol nyelven rögzítsük ezeket a felvételeket. Az Ideas Boxban van egyébként videókameránk is, rádió meghallgatására is van lehetőség, és természetesen rögzítjük, ahogy elmondtam, az irodalmi műveket hangos könyv formájában is. Szíriával kapcsolatban ez a projekt alapvető fontosságú. Azt nem tudom, hogy mit tehetnénk azért, hogy eljussunk Szíriába, hogy ezeket az eszközöket oda is eljuttassuk. Most kezdtünk el dolgozni 2014-ben Jordániában és Libanonban négy IDS boxot fogunk szétosztani. Természetesen ott eléggé eltérőek a modellek, olyan boxok ezek, amelyek mobil boxok, tehát ezeket könnyen el lehet szállítani, a városi menekülteknek el lehet juttatni, és vannak olyan eszközeink és olyan berendezéseink is, amelyek helyhez kötöttek. Az az elképzelés, hogy például kapcsolatot építsünk ki azokkal a partnerekkel, akik a területen tevékenykednek. Ez nagyon fontos számunkra. 2015-ben például már egy sokkal szélesebb körű projektet tervezünk, tehát több tíz vagy akár több száz ilyen modult fogunk szétosztani. Nagyon szeretnénk még Jordánián és Libanonon túl Szíriába is eljutni, és szeretnék pontosítani valamit. a menekültügyi főbiztossággal együttműködve dolgozunk ezen a projekten, és nagyon nagy támogatást kapunk, hogy bejussunk azokba az övezetekbe, amelyek nem könnyen megközelíthetőek. És azt hiszem, hogy hamarosan Szíriába is eljuthatunk. Ami pedig a cenzúrával kapcsolatos kérdést illeti, ez persze mindig problémát jelent. És őszintén szólva azt fogom önnek elmondani most, hogy nagyon gyakran a politikusok nem veszik figyelembe, hogy a könyvtáraknak mekkora szerepük van, mekkora hatalmuk van. Például, ha Afrikába utazunk, akkor a politikusok gyakran elfelejtik, hogy a könyvtárakban virágozhat a kritikus szemlélet, a gondolkodás. Ezek olyan tényezők, amelyeket figyelembe kell venni. De ami a cenzúrát illeti, ezzel kapcsolatban a válaszom nagyon világos, a partnereink azok, akik kiválasztják ezeket a könyveket. Tehát azok, akik a kedvezményezettekkel együttműködnek, mi semmiféle könyvet, semmiféle forrást nem erőltetünk rájuk, hanem velük működünk együtt, hogy ők döntsék el. Amikor adományokat kapunk, könyvadományokat, akkor ezeket elektronikusan katalizáljuk, és a partnereink dönthetik el, hogy melyiket választják. Ha megengedik, nagyon röviden. De Kaiser asszony hozzászólásával kapcsolatban nagyon örülök, hogy Haitiról ilyen szép szavakat mondott, fanszer néven fut ez a könyvtár, és nyilván a probléma, amit ön felvetett, ez nagyon is érvényes. A könyvtárak határok nélkül működési módja lehetővé teszi, hogy ezt a problémát megoldjuk, és esetről esetre találjuk meg ennek pontos megoldását. Nagyon röviden, most pedig, ami a látássérült személyeket illeti, francia civil szervezetek Ázsiában tevékenykednek, csodálatos eredményeket értek el, még erre nem volt lehetőségem, hogy elmondjam, de azt hiszem, hogy a, ezen szervezetek, illetve a könyvtárhatárok nélkül között szoros kapcsolatot tudunk ápolni. Én más civil szervezetekről nem tudok, amelyek ezzel foglalkoznak, tehát a letesérültekkel. Hogyha megengedik, akkor még egy utolsó dolgot mondanék, talán tudják, hogy 2015-ben újra tárgyaljuk a milleniumi fejlesztési célkitűzéseket. Eddig nagy erőfeszítések történtek az oktatással és főként az alapoktatással kapcsolatban. Ami pedig a nem formális oktatást illeti, ez egy kicsit feledésbe merül. Természetesen a könyvtárak az információhoz való hozzájutást nagy mértékben elősegíthetik. Ez tesz minket állampolgárokká, nem csupán diákokká, tanulókká. Úgy gondolom, hogy az intézményeinknek, az európai intézményeknek pontosan ez a feladatuk, hogy ezt az üzenetet továbbítsák, hogy az információhoz való hozzáférés döntő jelentőségű minden emberi fejlesztéssel, illetve fejlődéssel kapcsolatban a 2015 utáni időszakra vonatkozó tárgyalások tekintetében is. Hogyha megengedik, akkor nagyon röviden szólnék arról, hogy együttműködünk a fejlett országokkal és Franciaországgal, Nagy-Britanniával például, szintén együttműködünk, és ott is nyitottunk ilyen határok nélküli könyvtárakat. Tehát van egy könyvtár projektünk, ami arra vonatkozik, hogy a nyitvatartási időt kibővítsük. Elnézést kérek, mondja az elnök úr, bocsásson meg, hogy így sürgettem őket, önöket. Nagyon érdekes dolgot, nagyon érdekes munkát végeznek. Nagyon remélem, hogy az Európai Bizottságot is sikerül rávennie arra, hogy segítsenek önöknek a projekt fejlődésében. Azt ajánlanám, hogy Pibák úrhoz menjenek el, és mondják el, hogy milyen csodás munkát végeznek, és kérjenek szépen pénzt, finanszírozást. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, gratulálunk! We have some connections. So we have a big project in IT and probably the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 Chairman. Uh, I would like to Szeretném üdvözölni körünkben az egyik legnagybecsibb afrikai államférfit. Várjuk Brokkurat is, elnöktársamat, nem tudom hol van, úton van biztos, de az idő szalad. Úgyhogy elkezdjük. Itt van, megjött közben. Nem jár. As you were saying, Mr. Ahogy az imént mondottam, Damon Becky úr az egyik nagy, legnagyra becsültebb afrikai államférfi élete önmagában egy regény, az apartheid harcban vállalt szerepe, kétszer volt elnök Dél-Afrikában, 5-6 százalékos gazdasági növekedést könyveltett el Dél-Afrika az ő elnöksége alatt, a legnagyobb külföldi beruházások történtek akkor az ő elnökség alatt az országban, és most, hogy lejárt az elnöki mandátuma, a béki építésben vállalt szerepet Afrika többi részén, Burundiban, Kongóban, Elepáncsontparton. És az Afrikai Egység szervezet átmenetét is ő irányította, hogy az lett, ami lett, az Afrikai Unió erőteljes szervezetévé vált. Joggal mutatjuk, hogy a történelmet megváltoztatta, hatalmas hatása volt mindannyiunk életére, Tambó Beki úr, és most azért van itt, hogy egy hasonlóan fontos témát beszélje meg velünk, az Európai Unió és a fejlődő országok viszonyrendszerétben, pontosabban az Afrikából kiáramló illegális ö, kiáramlás, pénzeszközök kiáramlásának jelenségét. Rendkívül kényes és fontos téma ez, nagyon fontos, hogy eszmét cseréljünk ebben. Nem csak Afrikának fontos ez, hanem az Európai Uniónak is, hiszen az EU a hivatalos fejlesztési támogatások legnagyobb donora Afrikában. Üdvözlöm az AFET belé kollégákat is körünkben, valamint az Emberi Jogi Albizottság tagjait, akinek elnöke Piller asszony küldte ki a meghívást múlt nyáron Addis Abebai útunkon a mostani megbeszélésre, és Külön öröm számomra, hogy barátomat és kollégámat, Elmar Brockot, az AFET elnökét is üdvözölhetem, akivel együtt fogunk elnökölni ezen az ülésem. Most meg is adnám a szót Brock úrnak. President, uh, colleagues, uh, Mr. President, Köszönöm szépen. Óriási megtiszteltetés számomra, hogy itt ülhetek én is itt az elnökségben. Ön és Nezo Mandela rengeteget tettek azért, hogy Dél-Afrika újra, újra elfogadott szereplője legyen a, a világpolitikának. Ma az illegális pénzmozgásokról fogunk beszélni, ez roppant fontos Afrika jövője szempontjából, illetve a gazdasági társadalmi fejlődés szempontjából is eh, elképesztő adatokat olvashatunk, akár évi 50 milliárd dollárt is elérhet ez, ami kétszeres a hivatalos Afrikába áramló eh, fejlesztéspolitikai segélynek. Hogyha valóban segíteni akarunk Afrikának és segíteni akarjuk Afrika fejlődését, akkor saját jó felfogott érdekünk az, hogy Afrika jobb helyzetbe kerüljön ezen a téren is, ehhez ért együtt kell működnünk, ezért, és érdeklődve várjuk az ön véleményét ez ügyben, mert a törvények elfogadása és azoknak való érvényszerzés, tehát azok betartatása is nagyon fontos. A corporate transparency rules, a cégek átláthatóságra vonatkozó szabályok nyomtatják, hogy nem csak Afrikának van tennivalója, hanem nekünk is, mindkét félnek teljesítenie kell a vállalásait. A nemzetközi közösségnek és az afrikai kormányzatoknak szorosabb egy, együtt kell működniük ezen a téren, ezért érdeklődve várjuk, hogy ön szerint mit tehet még az Európai Unió azért, hogy megállítsuk ezeket az illegális pénzmozgásokat. Köszönöm, ennyi szeretem röviden felvezetőként mondani, most pedig önnek adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, társ elnök urak, tisztelt parlamenti képviselők. Szeretném megköszönni önöknek, hogy időt szakítottak arra, hogy megvitassuk azt a témát, amelyet, hogy a társelnökök is kiemelték, rendkívül fontosságú. Ez pedig nem más, mint az illegális pénzügyi forrás kiáramlás Afrika, az afrikai kontinensről való kiáramlás. E panel úgy állt össze, hogy az afrikai pénzügyi gazdasági fejlesztési miniszterek döntöttek arról, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az afrikai kontinensen hogyan lehet belső forrásokat mozgósítani befektetési, beruházási, fejlesztési forrásokat, és ebben az összefüggésben vált világossá, hogy az afrikai kontinens jelentős forrásokat veszít el, amelyeket a fejlesztésre szükséges volna felhasználni. 50 milliárdos összeget említettek, én magam is erre hivatkozom. Ez egyébként egy konzervatív becslés arra, hogy mennyi pénz áramlik ki illegális módon Afrikáról. Lényegi, lényegi nagy súlyú kérdés ez tehát, és a, általunk, ez a kijelölt, a miniszterek által kijelölt panel feladata az, hogy ez év júniusára, júliusára egy jelentést készítsen el, és ajánlásokat fogalmazzon meg a, úgymond a megbízóinknak, az afrikai államok minisztereinek, ajánlásokat arról, hogy mit tehet az afrikai földrész ebben az ügyben, meg ajánlásokat arról is, hogy a világ többi része mit tehet ebben az ügyben. Mert ahogy mindenki jól tudja, ez a forrás, illegális forrás kiáramlás Afrikából valahova eljut, vannak ennek címzetjei, és a címzett országok testületek, személyek Afrikán kívül ott vannak valahol. Úgyhogy fontos, hogy a folyamat mind a két végével foglalkozzunk. Tehát a e kérdés kezelésében együttműködésre van szükség. Ezért fontos az, hogy az Európai Parlament is meghívtak bennünket, hiszen itt is ugyanezzel a problémával foglalkoznak, és ahogy ő, említették is, a tavaly, az AU, a tavalyi AU csúcson is felmerült, hiszen és fontos, az foglalkozóban nem csak Afrikát érinti, hanem globális probléma. Fontos, hogy az Európai Parlament foglalkozzék ezzel az ügyel, és ezért szerettünk volna eljönni, bemutatkozni, felvetni a témát, és rámutatni arra, mennyire fontos az együttműködés. Ha a társadalmat megengedik, kollégámat Ayrit kérem meg, hogy mondja el magát a prezentációnkat, ismertesse önök el. Köszönöm, elnök úr. mdp nevében én is azt szeretném elmondani, hogy megtiszteltetés számunkra, hogy időt szakítottak ránk e téma taglására. Magam is a panel tagja vagyok, és gyors áttekintést szeretnék nyújtani a prezentációban arról, hogy a panel mivel foglalkozik. Több mint egy éve dolgozunk ezen a témán, ahogy az elnök úr is említette. Az EU, miniszter, az EU miniszterek tanácsa bízott meg bennünket ezzel a feladattal. Ahogy az elnök úr is kifejtette, korábban felmérték a probléma súlyát, mértékét, és azt a tényt, hogy az afrikai kormányokra és az EU-ra is rendkívül fontos feladatokat ró az ezzel ellen való fellépés. Az illegális pénzkiámlalás jelentős fejlődésbeli kihívás Afrikában. A mai önök, az önök szakbizottságai bizonyal már most hatásköröknél fogva is átlátják a probléma súlyosságát. Évente becslések szerint 20 1970-től folyamatosan növekszik a kiáramlás mértéke. 2002-2008-ig nőtt évente ez az összeg, mostanában 50 milliárdra tesszük évente. Ez óriási erőket szível az ország gazdaságaitól, a GDP-kből, és általában a gazdasági fejlődés forrásaiból van el hatalmas pénzeket. És nem csak forrás kiesésről van szó itt, hanem arról is, hogy a meglevő forrásokat nem tudjuk úgy kiaknázni, ahogy lehetne ezen kiarmás miatt. Ha az 50 milliárdos összeg, ez egy átlag, ez azt jelenti, hogy 50 afrikai országra bontva országonként elmertek ez 1 milliárd évente. Ez a fejlesztési, költségvetési beruházásokat illetően hatalmas összeg, hiszen nem sok ilyen forrás a rendelkezésre. A felállított panel felhatalmazása abban áll, hogy megállapítsuk, milyen módon történik, milyen mi a természete, milyen formákban, minták szerint működik ez a kiáramlás, mekkora összegeket érint, mekkora a probléma súlya, aztán fel kell mérjük a középös hosszú távú kihatásait ezen kiáramlásnak a fejlődések, fejlődésre, és tájékoztatunk kell az afrikai kormányokat és más aktorokat, például önöket is, kormányokat, állampolgárokat, nemzetközi partnereket kell tájékoztatnunk arról, hogy milyen léptéke és hatása van ezeknek a kiáramlásoknak, és végül konkrét szakpolitikai lépéseket kell ajánlásokban megfogalmaznunk olyan jó gyakorlatokat és együttműködés formákat, amelyek végén lévén kezelni lehet ezt a problémát. A panel meghatározása szerint a pénzügyi illegális kiáramlás olyan összeget jelent, amelyeket illeg, vagy illegálisan szereztek meg, vagy illegálisan visznek ki az országból, vagy illegálisan használnak fel, méghozzá határon átnyúló összefüggésben. A panel tehát az összes ilyen jelenséget hivatott vizsgálni, és ebben igen, sokat konzultáltunk partnerekkel az elmúlt évben, országos szinten is, és a térség, afrikai térségbeli szinten. Nem minden ország képviselővel találkoztunk ugyan, de ö, megfelelő szelekció alapján sikerült feltérképeznünk a trendeket az egyes országcsoportokat, például a konfliktus utáni országokat, Libéria például ilyen, amely éppen, hogy túl van polgárháborún, aztán a nagy bányaiparral rendelkező országokat, Kongó ilyen, és más ország kategóriákból is válogattunk, nyolc országot kiválaszt, amelyek így lefedik az egyes országtípusokat. Találkoztunk államfőkkel, találkoztunk kormánytagokkal, és a kormányzati szereplőkön túl, tehát a, találkoztunk a, a, a parlamentek, tehát a jogalkotás képviselővel is, és nem állami szereplőkkel is. Magánvállalatok, bankok képviselével, meg a civil társadalom képviselővel is, mert úgy gondoljuk, ahhoz, hogy támogatást tudjunk mozgósítani, ahhoz először is tudatosítani kell a problémát a társadalmakban, és ehhez a civil szervezetek nélkülözhetetlenek. A, hogy tájékoztatni tudjuk a, a társadalmat. Ezen térségbeli konzultációkon túl pedig idén elkezdtük a külső konzultációkat. Mert az elnök úr elmondotta, úgy, gondolja, úgy gondoljuk, hogy a jelenség kezelése együttműködést is megkövetel afrikai kormányok részéről is megkövetel beavatkozás, de bizony kell támogatás európai kormányok részéről is, meg más Afrikán kívüli kormányok és nemzetközi szereplők részéről is. Az Egyesült Kormányok kormányával is találkozunk, ezen a héten pedig az OECD-vel, ma pedig az EU fel találkozunk, ezért is örülünk, hogy itt is önöknél is állhatunk. Ahogy az elnök úr kifejtette, két irányból is meg kell támadnunk a jelenséget. Egyrészt a forrásországból, ahonnan kiáramlik a, a pénzügyi forrás, meg a célországok oldaláról is. Hiszen vannak olyan térségek és, és entitások, melyek részei ennek a rendszernek, amely lehetővé teszi a e pénzmozgásokat. Adóparadicsomokra gondolok itt, ahova befutnak ezek a pénzek, ezek bizony nagyon súlyos szerepet játszanak, és vannak olyan szereplők, amelyek első pillanata ugye lehet, hogy nagyon jogszerű vállalkozásoknak látszanak, sőt, tekintélyes vállalkozásoknak, ám bizony benne vannak nyakig ebben a dologban. Tehát Afrikán belül és Afrikán kívül is komoly intézkedésekre van szükség a problémák kezeléséről. Az elmúlt évek kutatásainak eredményeképpen a panel három fő komponensét határozza meg a pénzügyi kiáram, illegális pénzügyi kiáramlásoknak. Vannak olyan tranzakciók, amelyek alapvetően korrupcióhoz kapcsolódnak, tehát kormány szereplő korrupció, rablás, megvesztegetés, korrupció, az egyik problémakör. A második a konkrétan bűncselekményekből származó pénz, gondolok itt a kábítószerkereskedelemre, pénzmosásra, pénzszamisításra és egyéb konkrét bűncselekményekre, amelyek a második körét képezik a problémának. És a kutatás szerint kb. 35% az illegális pénzmozgásoknak ebből a körből származik. A harmadik komponens pedig, ami lehet, hogy meglepetést okoz azoknak, akik nem mélyültek el a problémában, hogy a nemzetközi kereskedelmi tranzakciók körül vannak olyan gyakorlatok, mint például a, a hamisárképzés, a túlszámlázás, adóelkerülési manőverek, és az adatok szerint kb. 65%-a ezen az összes illegális pénzmozgásnak ilyen egyébként valós kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó ügyekből származik. Hiszen a legtöbben azt gondolnak, hogy a korrupcióból származik a legtöbb ilyen pénz, de az csak 5 százalék. 65 százalék a kereskedelmi kapcsolódó, műveletekhez kapcsolódik. Persze minden ellenben szerepelnek bűnözők és bűncselekmények. A panel szerint mind, mind a három fő elemmel foglalkozni kell, és rendszer szerűen kell vizsgálni azokat a tényezőket, amelyek lehetővé teszik illegális pénzmozgásokat. A másik fő tanulság a panel munkájából az, hogy ez a kérdéskör nyilvánvalóan ö, foglalkoztatja az állampolgárokat, a közvéleményt, és az, hogy önökkel tárgyalhatunk, mint parlamenti képviselőkkel, rendkívül fontos, hiszen önök, mint parlament kell, hogy képviseljék az állampolgárokat, állampolgárok nevében szólva és állampolgárokhoz szólva. Úgyhogy rá kell mutassanak arra, hogy milyen közvetlen hatással van az európai állampolgárokra ez a, telem, ez a jelenség. Mert ez nem, nem egészen könnyen átlátható, összetett, nagyon szakmai, nagyon száraz ö, téma lehet ez. Ám ha megvizsgálják a számviteli bank, tehát a, a számviteli bank ö, technikai kérdések nem igazán izgatják az állampolgárokat. Holott rájuk is hatással vannak ezek, és ahhoz, hogy megoldásokat találjunk, ahhoz bizony arra is szükség van, mivel hiszen rendszerek, érdekek, akár politikai érdekek is kapcsolódnak ezen tevékenységekhez, a gyakorlatok fenntartásához kapcsolódnak súlyos érdekek, úgyhogy kell bizony politikai akarat és szakmai háttér ahhoz, hogy hatékonyan fel tudjunk lépni mindezek ellen. A jelentésünk kapcsán szeretnék egy dokumentumot létrehozni, amely, amely rámutat a politikai gazdaságtani hatásaira e pénzkiadásoknak, és konkrét ajánlásokat is megfogalmaz, technikai, szakmai ajánlásokat ahhoz, hogy kormányok, akár, vagy akár egyének hogyan tudnak fellépni ezen illegális pénzmozgások ellen. És végül szeretnék arra szólni, miért olyan fontos téma ez. Ez a jelenség hatalmas mértékben hozzájárul ahhoz, hogy, hogy hogy gyenge a gazdasági növekedés és a, a társadalmi gazdasági fejlődés Afrikában. Alássák a fejlődést. És épp ezért gondoljuk úgy, hogy a fejlesztési célok ezért nem nagyon tudnak megvalósulni. És mivel eláramlik, kiáramlik a pénz ezekből az országokból, ez a jelenség alása azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyek nemzetközi szinten megfogalmazottak, például a, a milleniumi fejlesztési célokban. Csökkentik a belső tőkeképződést, és elszívják a forrásokat a belső befektető beruházásoktól, meg olyan fontos céloktól, mint a közoktatás. Aztán az adóbevételeket is jelentősen csökkenti az afrikai országokban ez a jelenség, holott ezekből a forrásokból lehetne a kormányok, ebből tudnának fejlődés, fejlesztési projekteket, infrastruktúrás projekteket finanszírozni. És azt is látjuk nyilvánvalóan, hogy az adóbefizetések tehát az állampolgárok adó magatartása és a, a kormánynak által folytatott szakpolitikák felvállalása, illetve azokban való részvétel is összefügg. Ebben az értelemben is fontos volna a közvéleményt mozgósítani. Aztán az jelenség alása a társadalmi egyenlő, fokozza a társadalmi egyenlőtlenségeket, és növeli a, a, a, a szakadékokat a társadalomban. Hiszen azok, akiknek több pénzük van, így módon még több pénzt szereznek illegális módon, azoknak a kárára, akiknek nincs pénzük. És alása az afrikai államok magánszektorának növekedését, és valamint általában a szolgáltatások minőségét alá. És ennek aztán további negatív következményei vannak és ez is világos, hogy az ilyenfajta tranzakciók természeteből adódóan a korrupciót is erősítik, hiszen korumpálni kell állami tisztviselőket ahhoz, hogy ki lehessen vinni a pénzeket. Ez pedig a kormányzati munkát rontja, és rendkívül káros gyakorlat, nem csak Afrikában, hanem azokban a nyugati államokban is, ahol, ahol a másik vége van e folyamatnak és Afrika külső eladósodását is növeli, amely szintén megbénítja a kormányokat és a közintézményeket. Alása a rendőrség, az ügyészség, a rendvédelmi szervek munkáját is, és általában a kormányzási, kormányzati kapacitásokat bénítja meg. Mindezek miatt hívom fel önöket, európai parlamenti képviselőket arra, hogy foglalkozzanak ezzel a témával. Köszönjük, hogy meghívtak, hogy foglalkoznak a témával, és az igazi együttműködés önökkel, mint partnerekkel teszi lehetővé számunkra azt, hogy sokkal hatékonyabban és konkrétabban tudjunk fellépni jelenséggel kapcsolatban, hiszen önök a jogalkotásban, a kormányzati munka felügyeletében jelentős jogosítványokkal bírnak, és ennek révén tudják erősíteni a gyakorlatban résztvevő tényezők működését. Gondolok itt a bankokra, nemzetközi szervezetekre, annak érdekében, hogy a szabályokat betartsák, növeljék a működésük átláthatóságát, és ezzel garantáljuk azt, hogy az állampolgárok érdekei Afrikában is, meg Afrikán kívül is jobban, meg jobb védelmet, jobb képviselet kapjanak az önök munkája, a képviselők munkája folytán. Uh, we should give the floor to Mrs. Lochbieler. Lochbiller asszonynak is mindenképpen meg kell adnunk a szót, hiszen az Emberjogi Szakbizottság, Albizottság elnöke ő. Köszönöm. If you could keep all these financial resources in Africa, how... Köszönöm, elnök úr hogyha valóban Afrikában maradna az rengeteg pénz, akkor kiváló. Meg lenne a helye, és nagyon jó befektetéseket, beruházásokat, projekteket lenne ezekből végrehajtani. Ugyanakkor emberjogi bizottság elnökeként lenne egy konkrét kérdésem. Meghallgatásoknak se szeri se szám, ami a bizottságunkban például a bányászattal kapcsolatos visszaélések ügyét vizsgáltuk, Angolával kapcsolatban a legutóbb. A kérdésem az, hogy abban a jelentésben, amelyet készítenek, lesz-e egy határozott javaslat arra vonatkozóan, hogy az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a zászlajukra tűző civil szervezeteket megőrősítsék, főként egy olyan ágazatban, ahol az ez a legelső számú forrása ezeknek az illetős pénzmosásoknak. Angolában, Angolában például azt láttuk, hogy hiába végeznek kiváló munkát ezek a civil szervezetek, néha állandóan bújdosniuk kell, sőt el kell néha hagyniuk az országot. Köszönjük ezt a kérdést, Lockbiller asszony, Sir Robert Atkins következik. köszönöm, elnök úr, elnök urak. Roppant érdekes téma, de nem tudok túl sokat róla, ezért kérdéseim mindenkihez irányulnak, aki tud rájuk válaszolni. Óriási pénzekről beszélünk. Valahova kerülnek ezek a pénzek, gondolom bank számlákon landolnak. Biztos, hogy nyilvánosságra kell, hogy kerüljenek ezek az információk, hogyha 500 eurót valaki betesz egy bankszámlára, na de hát ha 500 milliót betesznek, vagy 50 milliót, vagy 5 milliót, hát ez valakinek szemet kell, hogy szúrjon. Biztos, hogy le, kell, le lehet valahogy nyomozni ezeket a pénzeket. Készpénzről beszélünk, vagy aranyról, vagy kötvényekről, tehát öltönyös úriemberek eh, egy eh, diplomata pénzzel utazgatnak? Így kell elképzelni? Kis összegek, sokszor kis összeg, vagy kevésszer nagy összegről beszélünk. Nagyon, nagyon sok egyén vagy egy központi szárholra vezethető vissza, illetve az ön által képviselt bizottságnak milyen hatásköre van? ha jól tudom, akkor ez egy magas szintű bizottság munkacsoport. Milyen hatáskörrel bírnak, mekkora ráhatásuk van az afrikai kormányzatokra, és mit várnak, mi történhet az Európai Unióval kapcsolatban? Mit tehetünk mi? Igazából még soha nem, nem kaptam ezekre a kérdésekre választ, és nem is tudom, hogy mihez kezdjek elő, ha megkapom őket, de hát roppant érdekes téma ez. És a kérdésem alapvetően az, hogy mit várnak tőlünk, mi miben segíthetünk. Thank you, chairs. Köszönöm, elnök urat. President. Elnök úr. Az Európai Unióban ott van az átláthatósági irányelv, amit a kitermelőiparágakra is megpróbálunk alkalmazni. Úgy tűnik, hogy ezek eléggé átláthatóak nagy mértékben a Dodd-Frank törvénynek, az amerikai Dodd-Frank törvénynek a másolatára működnek. És nem tudom, önök mit gondolnak arról, hogy a jogalkotási kezdeményezéseink eléggé messzire nyúlóak, várnak-e tőlünk valami többet, ugyanis a jövő mandátumban, a következő mandátumban a törvényhozóknak ezekkel a kérdésekkel is foglalkozniuk kell. Sajnos az elnök úr mikrofonja nincs bekapcsolva. Szeretnék gratulálni 45. születésnapja alkalmából. Mondják ezt egy képviselőasszonynak, Gomes asszonynak. Köszönöm szépen Köszönöm ezt az előadást, illetve azt, hogy felhívták a figyelmet erre a témára. Természetesen fontos az együttműködés, ahogyan elmondta önök is, globális szinten, de ha máshogy nem, akkor legalább az EU és az AU szintjén. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy hatással lennénk a világra. Lochbiller asszonyhoz hasonlóan az emberi jogi következményekre is szeretnék rákérdezni. Egy jelentést készítettünk itt az Európai Parlamentben a korrupció kihatását illetően, és nagyon sok olyan pontot beazonosítottunk, amelyekről önök is beszéltek. Nagyon sok család, eh, nagyon sok olyan területre mutattunk rá, ahol jogalkotás érvényesítésére van szükség, illetve ahol együttműködhetnénk. A parlament például nagyon sok mindent tehet, jelen pillanatban folyik a felülvizsgálata a pénzmosás ellen irányelvnek, amely a politikai szempontból kitett személyekre is kitér, és azra tesz javaslatot, hogy a kedvezményezettek nyilvánosan hozzáférhető regiszterjét hozzák létre, ez önöknek is, és nekünk is nagyon hasznos lenne. Az Afrikai Unió tagjaira is szeretnénk gondolni, Angola szólba került, például múlt héten Lisszabonban szerveztünk egy konferenciát, ahol egy angolai újságíró is eh, ott volt, és két tanút is meghívtunk, aki a bányászati térségben saját szemével látta a gyilkosságokat, például a saját gyermekeit is megölték ott, és még a Lisszabon felé vezető útján, tehát amikor a konferenciára utazott, még akkor is megpróbálták őt lefizetni, hogy ne tegyen nyilatkozatot. Eston asszonynak már jeleztem, hogy nagyon aggódom az ő biztonságokért. Angola úgy beszél Portugáliáról, mintha mi lennénk a pénzmosó, pénzmosoda, mert annyira olcsó Portugáliában az élet, annyira portog, olcsó Portugáliában vásárolni. De ami az emberi jogokat illeti a korrupciót ezzel az ügyel kapcsolatban, ez megfelelő média nyilvánosságot kapott. Hazámat illetően ott van például az egyenlítői Gínea, amely teljesen nyilvánvaló, egyértelműen a bűnöző kezében van, és a portugál adófizetők pénzét is felhasználják arra, hogy saját gazdagságukat fokozzák, saját pénzmosási céljukra használják fele forrásokat, ugyanakkor viszont a mi hazánkat vádolják azzal, hogy pénzmosoda vagyunk. Az önök panelje mit javasol az Afrikai Unió keretében, milyen lépéseket tehetnének saját tagjaik felé? Ja, vielen Dank. Ich denke, ich muss jetzt nicht mal betonen, wie skandalös diese... Köszönöm. Hangsúlyoznunk kell még egyszer, mennyire botrányos az a helyzet, hogy oly sok pénzt vonnak el Afrikából, ahol pedig oly nagyon szükség van ezekre a forrásokra. Szeretném kiterjeszteni a kérdésemet arra, hogy Európa szerepe, az európai államok része, európai vállalatok részesedése milyen mértékű lehet ebben a botrányban. Némelyik kollégám utalt már arra, hogy a bank valahol, valamilyen számlákon landolnak ezek a pénzek. Nem olyan titkos dolog ez szerintem, sok minden jól ismert. Az ismeretes lehet, hogy melyik országokban, milyen ingatlanokban ba történnek a berú befektetések, biztos vannak erre felmérések. Kérdésem tehát az, hogyha nem tettek eddig semmit. Persze magunknak kell feltenni ezt a kérdést elsősorban, az Európai Unió mit tehetne? Hol lehetne több nyomást gyakorolni? Annak érdekében, hogy ezek a pénzek, amelyek illegális módon jöttek létre és kerültek ide, több szabályt is megsértve. Önök mit gondolnak, mit tehetnénk mi annak érdekében, hogy a pénzek nyomára jussunk, és visszajuttassuk végsősorban ezeket az összegeket a tulajdonosokhoz. A másik kérdésem pedig, önök szerint százalékos mértékben, vagy akár abszolút számok alapján az európai vállalatok zsebébe mennyit vándorog ezekből a pénzekből. Tehát amiről beszéltek, hogy a, a kereskedelmi, a tényleges kereskedelmi mentén egy sor félreárazás és egyéb praktikák kapcsán ö, történnek illegális pénzkermások. Ezt, ennek mértékét mennyire teszik, mely vállalatok lehetnek érintettek, és milyen új jogszabályjavaslatokkal lehetne fellépni ez ellen, vagy esetleg már létező jogszabályokat jobban kéne csak alkalmaznunk? Tehát milyen módon, miképpen tudnánk önök szerint mi segíteni ebben a harcban, mi parlamenti képviselők konkrétan? Veronika Kaiser. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Embeki úr, a magas szintű bizottságok számára mindig nehéz témákat választ. Dél-Szudán témájában először, aztán most egy olyan problémát próbál megoldani a kollégáival együtt, amely roppant bonyolult, kényes, összetett, sok szerencsét tudok csak kívánni ehhez. És sok sikert természetesen. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Afrikai Unió egy ilyen bizottságot vagy testületet létrehozzon, hogy foglalkozzon egy ilyen roppant kényes kérdéssel, amely egyszerre érinti eh, az afrikai kormányzatokat, de ahogy elhangzott, valószínűleg a multi cégeket, a nagy európai vállalatokat, és akár az Európai Unió tagállamait is. Valószínűleg nem úgy van az, hogy a férme egyik oldal, a fehér a másik fekete, ha megengedek egy ilyen szóviccet, És természetesen nekünk is van dolgunk, és mi segítünk önöknek, önök mögé állunk, de Ami az információkat illeti, azt hiszem, hogy sokkal többet ma nem kérhetünk, mint amit elmondott. Dél-Szudán témáját ön jól ismeri, ezt újra felhoznám ezt a témát, egy nagyon fiatal államról van szó, éppen hogy létrejött, és és igen komoly korrupció problémával küzd Dél-Szudán. Ön nem gondolja, hogy, hogy európai szinten bócot csinálunk, bohócot csinálnak belőlünk, hiszen próbálunk, segít, próbálunk segíteni az államépítésben, és aztán utána a korrupció mocsarában e, eltűnnek. Ezek a pénzek elmerülnek a, a azok, akik óriási erőfeszítéseket tesznek ezért az új országért, mit esetleg nagyobb átláthatóságot, nagyobb hatásságot követelhetnénk? Mit tehetnénk, hogy ne tűnjünk nevetségesnek? take this opportunity from the chair to... Én is megragadnám az alkalmat, hogy feltegyek egy kérdést. Uh, Ahogy mifelénk mondják, eh, ketten kellenek a tánchoz, tehát egyedül nem megy. A brit parlamentben dolgoztam képviselőként, amikor először felvették velünk a kapcsolatot, amikor próbáltak arra vonatkozó információt találni, hogy a Abicsasz elnök pénze hol lehet. most megtaláltuk, ott volt Londonban, a Barclays Bankben, egy európai bankszámlán csücsültek ezek a milliók, amit aztán visszautaltunk természetesen Nigériába. Ugyanez a helyzet most is valahol megvan ez a pénz, valószínűleg nem a párna alatt tárolják. Mint mondtam, egyedül nem egy ketten kell a tánchoz. Ön szerint a Liechtenstein, a svájci bank, a luxemburgi bankokkal önök hogy tudják felvenni a kapcsolatot, hogy tudják követem, hogy, tudnak én információt kicsikarni belőlük? United Kingdom, yeah. Well, I, I think I can build a bridge from a couple of your questions. Azt hiszem, hogy a kérdések között, az elhangzott kérdések között, illetve Sturdy úr megjegyzései, Deva úr megjegyzései között azért valamiféle hidat tudok verni, ugyanis a Libe bizottságnál voltam a jelentéstevője a pénzmosás elleni jogszabályoknak, és Beki elnök úrnak, illetve bizottságának a, ma már bizottsággal ma már tudtam beszélgetni, és nagyon örülök, hogy ide is eljött. Úgy tűnik, hogy a parlamentben nagy többséggel támogatják azt, hogy a végső kedvezményezettek tekintetében egy jegyzéket hozzanak létre, egy nyilvános regisztert, ami mind a 28 tagállamra vonatkozik, ez online elérhető lesz, és nyilvános mindenki számára, tehát nem korlátozott. Személy szerint ez számomra nagyon pozitív fejlemény lenne, nem csak azért, hogy a bűnözői forrásokból érkező pénzeket nyomon tudjuk követni, hanem a saját társadalmunkat is tisztítsuk meg. Találjuk meg azokat a cégeket, vállalatokat, amelyek megpróbálják a saját országokban, vagy akár máshol az adófizetéssel kapcsolatban saját tevékenységüket lefedni. Tehát az Európai Unió 28 tagállama így módon példát mutathatna a világnak. És nagyon reméljük, hogy így a világ más részei is követnek majd minket. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos lenne, ha itt, ebben a teremben észrevennénk, illetve Möbegei elnök úr bizottsága is észrevenné, hogy ez a jogszabálynak még csak az egyik fele. Ugyanis szükséges lenne, hogy a tagállamok is mellé álljanak. Téva úr, az önök elnöke, illetve a miniszterelnöke Cameron úr is mellettünk áll, de németek például még hezitálnak. Az egyik megoldás az lehetne, az Afrikából érkező illegális pénzügyi forrásokat úgy lehetne feltárni, hogyha a saját Európai Uniónkat megtisztítanánk oly módon, hogy például az infrastruktúrába, oktatásba befektetett pénzösszegeket Afrikában ne pénzmosási célokra használnánk fel. Így a kollégáim támogatására is számítok, ugyanis saját kormányaikra kellene befolyással lenniük. Köszönöm szépen. Jól értettem hogy Európa összes pénzmozgását regisztrálják? Erről csak álmodozni lehetne, nem, de egyáltalán nem ezt kérem. A pénzmosás elleni jogszabály foglalkozik a pénzmosással, a terrorizmus finanszírozásával. Ahhoz, hogy egy bank vagy kaszinó egy, egy ingatlan ügynökség kötelezettséget kelljen vállalni arra, hogy utána járjon kik az ügyfelei, és honnan szerezték azokat a pénzeket, amelyeket náluk forgalmaznak, ehhez kell egy regiszter. A következő lépés, amelyet támogatna a ház többsége, hogy nem csak nyílt legyen a közvélemény előtt ez a, ez a regiszter, amelyet a bank, kaszinó vagy más egyébként kell tartson, tehát ne csak a, a szakmabeliek, vagy a, a, jogalkalmazók, hanem az állampolgárok is be tudjanak tekinteni. Mit ért ki a civil társadalom? Ön, elnök úr, én, elnök úr. Nem. Én állampolgár vagyok, nem a civil társadalom. Lehet erről vitatkozni, mint jelentéstevő azonban örülök, hogy idáig eljutott legalábbis a közvita. Ez jó. Az elnök mikrofon nélkül beszél. President, the floor is yours. Elnök úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Egyik kollégámat, Raymondot fogom majd megkérni Eh, hogy elmagyarázza, hogy honnan, hogy megy, hogy jut ki a pénz eh, Afrikából, pontosan hogyan, smiként. Ezekre is vonatkozó kérdésekre ő fog reagálni. Hogy, illetve arra, hogy az Európai Parlament mit tehet, hogyan segíthet. Eh, ugyanakkor a többi kérdésre hadd reagáljak. az elején már jeleztük, hogy megpróbáltunk a civil társadalommal együttműködni, bármi is legyen a civil társadalom. Megpróbáltuk a civil szervezetekkel kapcsolatba lépni, Észak-Afrika, Nyugat-Afrika, Közép-Afrika, Kelet-Afrika és Dél-Afrikai régia minden sarkából megpróbáltunk felvenni kapcsolatot civil szervezetekkel, hogy felvilágosítsuk őket, hogy tudják, hogy mekkora kihívással kell szembenéznünk. A saját élményünk az, egyszer megtettük a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni, utána nagyon fontos, hogy legyen alulról jövő kezdeményezés, alulról jövő nyomásgyakorlás a kormányokra, hogy történjen valami, hogy tegyenek valamit. Ehhez kell mobilizálnunk a civil szervezeteket, hogy tényleg történjen valami. Ezért az afrikai civil szervezetekkel folytatott konzultációt nagyon fontos eh, részét képezi a munkánknak, ezt munkánkkal kezdettektől fogva beolvasztottuk, beépítettük a felvilágosítás és a visszajelzéseket is kapunk tőlük, illetve ők segíthetnek abban is, hogy saját jelentéseinket elkészítsük, illetve a jövőre felkészülünk, hogyan tovább, mit tehetünk a jövőben, amely, mikor döntés született arról, hogy milyen program és hogyan kerül végrehajtásra. Tehát ennyit a civil társadalom összefüggéseiről. Ami a testületünk hatásköréről mondhatok, ahogy azt próbáltam már jelezni, az, az afrikai miniszterek, gazdasági miniszterek, politikai miniszterek hozták létre a testületünket, mint egy tanácsadó testület vagyunk. Mit tegyen Afrika, mit tegyen a kontinens ez ügyben? És valóban, mivel kettőn áll a vásár, mi legyen a másikkal, mi legyen a... mit tehet a másik fél. Ahhoz, hogy valóban értsük, lássuk, hogy mi is a probléma, ehm, jó néhány afrikai országba el kellett látogatnunk, többet is kiválasztottunk tanulmányok céljára. Nigéria például ehm, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Algéria, Kenya, Mozambik kerültek kiválasztásra ezekben jártunk, még nem mindegyikben. Mauritius, Dél-Afrika még hátra vannak. Azt vizsgáljuk, hogy mi történik ez ügyben, az illegális pénzmozgások ügyében. De ezen kívül nem csak a folyamatokat próbáljuk vizsgálni, azt is, hogy mit tesznek ez ellen az adott országok, milyen jogszabályokat fogadtak el, milyen kormányzati intézmények léphetnek fel, és mennyire hatékony a fellépésük ez ügyben. Beleértve azt is, hogy mi történik az igazságszolgáltatásban, és mennyire sikerül a törvény elé állítani azokat, akiket rajta kapnak ilyesmin. Nyilván a tapasztalataim azt mutatják, hogy gyakran az a probléma egyik gyökere, hogy az egyik minisztérium mondjuk az egyik ország mondjuk sokat tehet, sokat tud erről az ügyről, de a szomszédjával nem működik együtt. Ugyanez az egyik intézmény rendelkezik a tudással, de nem működik együtt a másikkal, akinek az eszközei vannak meg a felépésre. Van egy ország, most nem nevezném nevén, ahol azt sem tudják, hogy mennyi rezet exportálnak. Teljesen a bánya cégek beszámolóiból veszik az adataikat. Hát ezeket az adatokat pedig úgy hamisítják, úgy változtatják, hogy csak akarják. És hogyha ezt el kell fogadniuk, hogy nincs saját kimutatásuk, ez jól mutatja, hogy ez mekkora probléma. Vagy például egy másik országban kiadunk halászati engedélyeket, de fogalmunk sincs, hogy mennyi halat fognak ki. Tehát például különböző vámok, illetékek adó kivetésénél megint csak a cégek saját kimutatására kell hagyatkozniuk. Ha a cég azt mondja, hogy ma egy halat sem fogtunk, ezt el kell hinniük, nincs más választásuk. Rengeteg afrikai országot vizsgálunk meg annak érdekében, hogy ez a jelenség pontosan hogyan is működik, hogyan jelenik meg. Reményeink szerint például a nigériai olajágazat vizsgálatából kiderül számunkra, hogy általában hogyan működnek a dolgok az a, a, afrikai országokban, az olajiparban, hiszen nyilván nem tudjuk mindegyik afrikai ország a olajiparát átvilágítani. Ezek alapján pedig reményénk szerint el tudjuk majd mondani, hogy ez a probléma, és ezeket a lépéseket kellene az afrikai kontinensnek meghoznia. Ahogy azt jeleztem, végső soron az afrikai állam és kormányfők közgyűlése elé kerül majd az év júliusában ez az anyag, és amikor megvizsgálják... EU e policy, and the African Union then must put in place instruments to ensure that its policy is implemented. Annak érdekében értek, ezt pozitívan fogadják majd, és valahogy végrehajtják. Az ajánlásokat mi tesszük. Szerencsére miniszteri szinten született meg a döntés, hogy létrejön a mi testületünk, tehát miniszteri szinten már elmondhatjuk, hogy tisztában vannak azzal, hogy létezik egy ilyen probléma, tőlünk várják a megoldást, vagy a javaslatot arra, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani, de magával a problémával, annak létezésével már miniszteri szinten is tisztában vannak, és hogy mit tehet az Európai Unió a tényleges eh, tulajdonlással eh, kapcsolatban, vagy a különböző nyilvántartásokkal kapcsolatban. A Dodd-Frank törvény, eh, amerikai Dodd-Frank törvény is ide tartozik, de hát erre majd mindjárt visszatérünk. Ami dél illeti, de Kaiser asszony, So, Dél-Szudánnal kapcsolatban az első dolog, amit el kell mondanunk nyilván, az az, hogy Dél-Szudán jövője elsősorban a dél-szudániak kezében van. A jelenlegi konfliktus, ahogyan ezt önök is nyilván tudják, onnan indult, hogy a vezető párt soraiban konfliktus alakult ki. Tehát nem, nem társadalmi eredetű volt, hanem a, az irányító vezető párt két frakciója összecsapott, és ez ide vezetett. De ez sokat mond arról, sokat elmond arról, hogy mi a kihívás. Tehát az Európai Unió is, az Európai Parlament is, hogyha komolyan támogatni akarja Dél-Szudánt, akkor talán a vezetőkhez kellene fordulni, hogy jó, függetlenséget akartatok, na most mihez kezdtek vele? Talán ez kellett volna, hogy legyen a kiinduló pont az elejétől fogva hiszen ez a harc, ami polgárháborúvá fajult, ez erről szól, nem másról. Szudán jövője, Dél-Szudán jövője forog itt kockán, és kind of leadership that is required to és arról, hogy hogyan lehet jó útra terelni a folyamatokat. Talán ez kellett volna, hogy legyen a kiinduló pont, hiszen enélkül megfelelő politikai vezetés nélkül, a, egy olyan politikai vezetés nélkül, amelynek van egy egyértelmű elképzelése arról, hogy eh, hova tartson az ország, és ennek érdekében mit kell tenni, és ezeket meg is teszik, szerintem enélkül nem fog menni. Ha ez nincs meg, akkor nem fog menni. Ez a, az otthoni politikai vezetés, ez egy elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy jó irányba haladjanak a dolgok. Ami a dél-szudáni konfliktus megoldását illeti, egy befogadó politikai folyamatra van szükség, a politikai pártok, a civil társadalom, a vallási vezetők, hagyományos vezetők, mindenki részt kell, hogy vegyen ebben és nekik kell eldönteni, hogy mi legyen Szudánnal, Dél-Szudánnal, és persze meg, meg kell ragadni azokat a problémákat, azokat sem lehet kikerülni, amelyek a konfliktushoz vezettek. És aztán az is fontos lesz, hogy amikor ez a befogó át, befogadó átfogó folyamat beindul, valamit tenni kell az irányító vagy vezető hatalmon lévő pártal is. Még előtte, hiszen a párton belüli megosztottság erre a folyamatra is tovább terjedhet, ami teljes bénultsághoz vezethet. Ez a, ez a befogadó, átfogó folyamat, minden érintett felett magá felülelő folyamat sehova se vezet az, hogyha a domináns politikai párt frakciói közötti megosztás tovább öröklődik erre a folyamatra. Tehát mindannyiunknak a kapcsolatban a vezetőket kell először, a vezetést, a politikai vezetést kell valahogy meg közelítenünk, és el kell dönteni ennek az országnak, az államnak, hogy merre, hogyan tovább. Hiszen mindjárt, mindjárt befejezem a szudáni felszabadító, népi felszabadító mozgalom, mozgalmat a felsz, szudáni népi felszabadító hadsereg támogatásával vagy hátán nőtt, tehát ebből nőtt ki, és ez az egész folyamatot militarizálja. Van egy független államunk, abban van egy hatalmon lévő kormány, kórházakat, iskolákat kell építeni, vízvezetékeket, utakat, de a politikai gépezet ez politikai gépezet ugyan, de hát katonai szervezettségű, katonai átmilitarizált, katonai jellegű, ami kihatással van magára a politikai folyamatokra is. Ez egy másik olyan aspektus a problémának, amivel valamit kezdeni kell. Ezen problémák megoldása nélkül nehéz lesz segíteni Dél-Szudánnak abban, hogy valóban eljusson oda az ország, ahova el kell jutni. Sajnálom, Raymond parancsolja szó. Köszönöm szépen. Szeretném azt az adatot figyelembe venni, tehát 50 milliárd dollár évente eltűnik, ki áramlik Euró- Afrikából, és ez meglehetősen konzervatív becslés. Ezt a számadatot olyan adatok alapja, olyan adatokra alapoznak, amelyeket a Világbank, az IMF, a kormányok biztosítottak, ez azt jelenti, hogy nagyon sok forrást nem tartalmaz, mint például a készpénzmozgás, illetve a kereskedelmi helytelen árhasználatot. És hogyha válaszolhatnék azokra a kérdésekre, amelyek elhangzottak, hogy hova megy ez a pénz, általában a nyugati gazdaságokba, tehát az Európai Unióba, illetve Észak-Amerikába. Nem egyszerű ezt nyilvánosságra hozni, illetve felfedezni, hogyha tökéletesen őszinte vagyok önökkel, akkor azt mondhatom, hogy ez a pénzkiáramlásokra vonatkozó adat, ezek az adatok még sokkal jobbak, mint az Európába és az Egyesült Államokba beáramló pénzösszegekre vonatkozó adatok. Tehát a nyilvánosságra hozatal arra vonatkozóan, azokra az adatokra vonatkozóan, amelyek azt mutatják, hogy hova ment ez a pénz. Most ez arany, kötvények, vagy mi? Ez egyszerűen a kereskedelmi árképzésre vonatkozó, tehát hogy túlárazzák az importot, alulárazzák az exportot. Tulajdonképpen ennek a nagy része ebből származik. És ahogyan Irene mondta, a kereskedelmi összetevő a legfontosabb az illegális pénzkiáramlások szempontjából. Természetesen szeretnénk köszönetet mondani annak a képviselőnek, Sargentini képviselőnek, aki vezeti ezt a témát, tehát a kedvezményezettek szerepvállalására vonatkozott, oly módon, hogy az Európai Unió tárja fel a kedvezményezettek személyét, oly módon, hogy határoljuk be, hogy hova jut ez a pénz, összeg, például hogyan lehet a Dodd-Frank törvényt jobban kiterjeszteni ezekre a vállalatokra, annak érdekében, hogy országról országra vonatkozó beszámolókat hallhassunk, illetve kaphassunk erről. Tehát először is a kedvezményezettek feltárása, illetve az országról országra vonatkozó beszámolókészítés. Köszönöm. Elnök úr, köszönjük szavait, tájékoztatását, és köszönjük Baker úr tájékoztatását, meg Avanyi Igida asszony megnyitó szavait, prezentációját. Úgy gondolom, sőt, azt kell mondanom, hogy azok az emberek, akik mindkettőben, akik pénzt visznek ki, vagy pénzt hoznak ki Afrikából, mind a két fél oldalal gondolkozni kell, és azzal a támogatással is, amely révén ezek a pénzek eljuthatnak ide. Itt a pénzmosás kérdésével is foglalkozni kell, fel kell tárnunk ezeket az ügyeket. Hogyha azt halljuk, hogy évente 50 milliárd, az egy konzervatív becslés, hát ez még idegesebbé kell, hogy tegyen bennünket arra nézvést, mi folyik itt. És ez méltánytalan Afrikával szemben is, meg a saját adófizetőinkkel szemben is. A hivatalos fejlesztési ö, támogatásokat adófizetőink pénzéből viszük, ö, nyújtjuk, és ez ellen hatnak ezek a gyakorlatok. Tehát a saját adófizetőink érdeke is, hogy nagyon komolyan fellépünk, közös érdek, hogy föllépjünk. Sokkal keményebben ezek gyakorlatilag amit eddig tették, köszönöm magam is, mert én magam nem láttam át, hogy ennek ilyen mélysége és hatása van. Deva úr, elnök úr, kedves kollégák, köszönet, hogy eljöttek, mindannyiuknak köszönet, és köszönet önöknek, hogy tájékozta bennünket a helyzet alakulásáról, és köszönjük, hogy Brock úr a külügyi szakbizottság nevében, meg Loch Biller asszony az emberjogi albizottság nevében itt volt. Nagyon fontos téma ez a mi szakbizottságunk szempontjából is. Évek óta szembe kell ezeket a prémával, és elnökünk Zsoli asszony szakértői munkát, feltáró munkát folytat ebből. Korábban 800 milliárdos összeget is megneveztek világszerte ennyi pénzt érintene, értenek ezek a legális pénzmozgások. Nincs kétségem ma felől, hogy a londoni ingatlanár robbanás, vagy, vagy buborék, ugye 20%-kal nőttek az ingatlanárak Londonban, ez külföldi pénz révén jöttett létre, de hát ez a pénz jött onnan, például Afrikából, Tehát ugyanakkor ez egyfajta nemzedékeket érintő ügy is. Hogyha 4-500 milliárdos támogatás nyújtunk hosszú távon, ugye ezek a pénzáramlások eltörpítik az ODA révén nyújtott támogatást. És elképesztő mértékű összegek ezek, és az emberek életét javíthatnák ezekkel a forrásokkal. Ezért olyan létfontosságú az, hogy foglalkozunk ezzel a problémával. Köszönöm elnök úr még egyszer, hogy eljött és tájékoztatott bennünket. Köszönöm. Thank you very much. kvalitatív célokat kell formálnunk. Fontos tudni, hogy hányan mennek iskolába, ám talán még fontosabb, hogy milyen jellegű oktatásban részesülnek ott. Az is magától értetődő, hogy a 2015 utáni célrendszer emberjogi alapokon kell álljon majd. És ez a módszertan alapköve kell legyen, sarokköve a 2015 utáni keretnek. Szeretnék felvetni még egy kérdést, mert gyakran kerül napirendre szakbizottságunkban. Ez pedig a, az élelmiszerhez való hozzájutás, mint egyetemleges emberi jog lehetősége. Világszerte, például Afrikában, ahogy éppen most vitattuk meg, a multicégek, amelyek sok esetben Európai Uniós tagállamban bírnak székhelyel, mert land grabbing gyakorlatot folytatnak, bioüzemanyag vagy egyéb tömeg növénytermelési célval kebeleznek be termőföldeket, ahol egyébként helyi lakosság élelmiszer termelne. Tehát az élelmiszer, mezőgazdasági szeretek, például a FAO, kell, hogy hangsúlyozza azt, hogy a megnövekedő lakosság szám etetése, élelmiszer való ellátása tekintetében fenntartható organikus mezőgazdaságra van szükség, és a helyi vetőmag típusok felhasználását kell garantálni. A a a hozzáférés a földekhez, a termőföldekhez nagyon fontos, mert a helyi lakosság hozzájusson földhöz. És aztán a katasztrófák, természeti katasztrófák, árvizek például, sok esetben azért állnak elő, mert nem tervezik meg megfelelően a mezőgazdasági területek felhasználását. És a helyi közösségek forrásainak fenntartása és a, az, hogy ne, a közlekedés ne sértse az ő területeiket, nagyon fontos az őslakosok érdekének védelmében. Kihívások ezek, és érzékelünk azt a fenyegetést, amely a kereskedelmi és befektetési megállapodásokból származik. A fejlesztési célokat tehát feltétlenül meg kell jelenteni minden szakpolitikában. Jól tudjuk, hogy jelen pillanatban folynak a tárgyalások. Két kereskedelmi megállapodás tárgyában, is több is várakozik még. A befektetési beruházási megállapodásokban mainstreaming révén mindenhol meg kell jelennie annak, hogy a befektetési vitarendezési záradékok úgy kell, hogy ki, tulajdonképpen, hogy elkerüljük a földek kisajátítását és a tulajdon kisajátítását. Minden pozitív szakpolitikai változás, amely a munkavállalók jogait, a környezetvédelmet, az emberi jogokat védi, gyakran ezeket gyakran úgy jelölik meg, mint a, a, a jogok eltulajdonítását. Sok esetben alacsony szabályozási keretbe utalnak egyes államokat megítélés szerint. A jó kormányzás, a jogállamiság, az ez a számunk érhető kormányzati munka, átláthatóság. Nem csak a kormányzat számára kell cél legyen, hanem a vállalatok számára is. Hisz helyén való ugyanaz, hogy kormányokat vádolunk a fejlődő országokban azzal, hogy, hogy korruptak vagy nem átlátott módon működnek, és a pénzek kiáramlanak a svájci bankokban, meg EU-ban, meg adóparadicsomokban. Ám azt is fontos tudni, hogy azok a manipulációk, amelyek folynak, ezeket európai, meg multinacionális vállalatok manipulálnak. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a vállalati jelentésekben, számviteli jelentésekben teljesen átlátható legyen a vállalat működése, és a pénzmosás, adóparadicsomok, illegális pénzmozgások így módon kiküszöbölhetőek legyenek. A fejlesztési célokról nem beszélhetünk anélkül, hogy nem letenénk mennyire fontos az, ugyan 0,7%-át a GNI-nak fejlesztési célokra tudjuk fordítani, beleértve 0,22%-át, amelyet konkrétan a legszegényebb országoknak szánnánk. És a pozitív oldala mindennek az, hogy a magánszektor, meg a pénzügyi intézmények is hozzájárulnak így módon e célokhoz. Sokszor megvetettük ezt ebben a parlamentben, hogy a pénzügyi tranzakciós adó is jó forrása lehetne ezeknek a támogatásoknak. Fontos azt is megemlíteni, hogy az éghajlatváltozás, mindjárt befejezem, egyre inkább mozgatórugója lehet a változásoknak, kezdve ellen fele lehet a, a célok elérésének. És az éghajlatváltozás elől menekülők. Sok esetben veszélyeztetik a befogadó országok működését, működőképességét. Tehát az éghajlatváltozásnak bizony vannak súlyos ilyen jellegű hatásai is, ez egy elég növekvő aggály, egyre súlyosabb valóság. Épp ezért kell koncentrálnunk arra, hogy a legszegényebb lakosság csoportok körében az éghajlat változás elleni ellenálló képességet annak aspektusait javítsuk. A legsok, legtöbb szegény Indiában, Szaharától délre Afrikában él, tehát a legszegényebb, legmarginalizáltabb csoportokra koncentrálnánk ezeket a politikákat, amelyek eleve gyengén működő államokban élnek. Ehhez pedig az kell, hogy fellépjünk az éghajlatváltozás ellen, 50%-os csökkentési célainkat fenntartsuk, és ahogy már többször elmondtuk az állásfoglalásainkban, a 95%-os kib megbocsátás megvalósuljon a megfelelő határidőre. A tudósok szerint ez jó lehetőséget ad arra, hogy ne növekedjék jobban az éghalat hőmérséklete átlagban 2 Celsius foknál. Lenne még ismertetendő pont a jelentésből, de hát Valentin napjára befutnak a majd a módosítók is, akkora van ugyanis a határidő, és addigra majd reméljük még tovább lehet javítani a jelentés minőségét, és megjelölve azokat az országokat, amelyek teljesítik a fejlesztési célokat, és ezzel hatalmas pozitív változást hoznak az emberek életében. Köszönöm szépen, Arsenis. Nagyon kevés időnk van hátra. Azonban az IES képviselője is itt van, illetve a bizottság képviselője, úgyhogy arra kérném ön, hogy nagyon röviden szóljon hozzá, ahhoz, hogy önök a milleniumi fejlesztési célok alakulását hogyan látják. A bizottság képviselőjét is szólítom, de sajnos nem tudom a nevét. Köszönöm szépen, elnök úr! Én magam is szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, hogy ilyen korán elkezdte a munkát, holnap fogunk a tanács keretében megkezdeni a munkát a tagállamokkal. A véleménytervezet, illetve a 2015 utáni időszak, illetve fejlesztési célok az közgyűlés témáját képezték, illetve a következő közgyűlés témáját is. A tanács munkacsoportjában szóltunk már erről a múlt héten, és egyértelműen arra törekszünk, hogy a fejlesztési célokat teljesítsük, a legkevésbé fejlett országokra összpontosítsunk a fejlesztési hivatalos fejlesztési segítségnyújtás tekintetében, és persze más finanszírozási forrásokat is figyelembe veszünk a fejlesztési célok tekintetében, illetve a 2015 utáni agenda tekintetében. Szerintem nagyon jó a koherencia a jelentésben, illetve az EU álláspontjában egy egyetemes agendára összpontosítunk, ahol a kihívások mindenki számára különbözőek. Szeretnék a milleniumi fejlesztési céloknál a sikereket, illetve a hiányosságokat is figyelembe venni, hiszen nyilvánvalóan mondjuk egy konfliktusban lévő ország nem tudja teljesíteni ezeket a fejlesztési célokat. Azt gondolom, hogy a fenntartható fejlődésre, illetve a szegénység megszüntetésére, felszámolására kell összpontosítanunk arra, hogy hogyan lehet stabil társadalmakat kiépíteni, jó kormányzás, átláthatóság, demokratikus intézmények, jogállamiság, ezek olyan témák, amelyeket képviselni akarunk, és természetesen az emberi jogi keretrendszert. Úgy gondoljuk, hogy ez az egész témát át kell hassa a nők helyzetének javítása, a nemek közötti esélyegyenlőség és a nők, illetve leányok jogainak erősítése. Úgyhogy ennyi lenne gyakorlatilag az elhangzottakat támogatjuk mi is, és az EU számára a közgyűlés következő ülésén ezek alapvető fontosságúak lesznek. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök úr, a bizottság képviselőjét szeretném meghallgatni. Nincs itt? Azt hiszem, akkor ennyi lesz mára. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a módosítók nem tudom, Arsenis úr szeretne szólni? Emlékeztetnék arra, hogy a módosítók határideje február 13-a délután 5 óra, szavazni pedig március 3-án fogunk. Nagyon köszönöm. Van-e egyéb? Az egyéb pont alatt szeretne valaki mondani valamit? Nem, majd gyakorlatilag saját magammal beszélgetek. Minden esetre köszönöm szépen, a ma délutáni erőfeszítéseiket köszönjük a tolmácsok munkáját, mondja nagyon kedvesen az elnök úr. A következő ülésünk pedig március 3-án hétfőn lesz délután 3 órától. Köszönjük szépen!